Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de esta Comisión de, de Derechos Humanos y vamos a comenzar. Akkor megkezdjük az ülésünket. Kezdjük a napi rendtárgyalásával és elfogadásával. Van egy módosítás a napi renden, a körülmények miatt az utolsó pontot nem tudjuk tárgyalni, az emberi jogok és migráció harmadik országokban című jelentést. A napi rend fennmaradó része változatlan, ha senki nem ellenzi, akkor oda veszem, hogy jóvá hagytuk. És lépjünk tovább a következő ülések jegyzőkönyvének elfogadására. Ez szeptember 22, október 15, november 12, december 1 ülésekről van szó önök előtt vannak ezek a dokumentumok is. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan. Úgy látom, nincsen, úgyhogy ezeket elfogadottnak veszem. Közleményként három dolgot kell elmondanom az elnökség részéről. Először is három sürgősségi állásfoglalást fogadtunk el a decemberi plenáris ülésen az Ibrahim Vallamba témában, eh, ami egy halálos ítéletre vonatkozik, a Maldív eh, szigetekre vonatkozó állásfoglalást, illetve a legutóbbi januári plenáris ülésen és három állásfoglalást fogadtunk el sürgősséggel. Az egyik az európai állampolgárok, akiket eh, Indiában tartóztattak le, észt és brit tengerészekről van szó elsősorban, másodszor az etiópiai helyzet, harmadszor pedig Észak-Korea. Az Európai Parlament a legutóbbi ülésen január 21-én elfogadta az emberi jogi tanács állásfoglalását, ez, illetve a napirendjét, amely Genfben lesz Genf, január végén. Hogyha nincsen senkinek hozzáfűzni valója, és nem kérik a szót, a tagok, akkor tovább is léphettünk a mai napi rendünk első pontjára. Eszmecsere a Grúziában kialakult emberi jogi helyzetről, ez a negyedik napi rendi pont. Grúziával kapcsolatosan a legutóbbi plenáris ülésen szintén elfogadtunk Strasbourgban egy állásfoglalást, és nyilván számunkra nagyon aggasztó az emberi jogi helyzet Grúziában. Az Európai Unió számára Grúzia mindig is különleges partner, fontos partner volt, és ezért külön figyelmet fordítunk az ottani emberi jogi helyzetre. Mostantól angolul folytatom, ha nincsen senkinek ellenére, mert van egy másik üzenet, amit a tolmácsolással kapcsolatosan eh, elmondani. A lengyel tolmácsolást eh, eddig előre nem látott eh, okok miatt megszüntettek az ülésen. Grúzia az egyik keleti partnerségi ország, amely aláírta egy társulási szerződést és egy részletes, átfogó szabadkereskedelmi egyezményt az EU-val. Elkötelezettséget vállalt az emberi helyzet javítására, a parlament ebben a folyamatban fontos szerepet kapott. Kevesebb mint két héttel ezelőtt a külügyi bizottság eh, egy konferenciát eh, szervezet, ahol mi is jelen vagyunk civil szervezetekkel együtt, megtárgyalandó az előrehaladást és a reformokat olyan területeken, mint a korrupció elleni harc, a, életve, az jogalkalmazás, valamint a jogállamiság. Különböző kérdésekről még számot kell vetni. A mai eszmecsere jó alkalom arra, hogy részletesebben megvizsgáljuk az előrelépést és az előtt a Grúzia előtt álló kihívásokat. Az univerzális időszaki felvizsgálat, amelyet novemberben végzett az Emberi Jogi Tanács, előrelépéseket állapított meg, és az ajánlásokat teljesítenie kell. Grúziának ezt írja elő. Az Európai Bizottság a legutóbbi előrehaladási jelentést és a vízumliberalizációs cselekvési tervet fogadta el, a jelentés előrelépéseket szögez le, és a, a tovább lépést a vízum liberalizáció felé. Figyelembe véve a kapcsolat fontosságát, a bizottság 2016 elején jogszabályalkotási javaslatot nyújt majd be, hogy a biometrikus útlevelre rendelkező grúz állampolgároknak ne kelljen vízumot kiváltaniuk. Tudjuk, hogy mik a, az emberi jogi kihívások, és ezek külön figyelmet érdemelnek. Ma ez eh, a mai eszmecserénk témáit nem érintik, de vissza fogunk térni erre a kérdésre az emberi jogi kihívásokkal együtt, a meg szállt eh, területeken és a szociális konfliktusokra is a keleti partnerségi országokban. Emlékeztetnék, hogy 2016 későbbi részében Grúziában választások lesznek, remélhetőleg a megosztottság és a politikai feszültségekkel sikerül leküzdeni. Ma két eh, vendég van a körünkben, akik ezeket a kérdéseket eh, bemutatják majd. Gorgyi Togusinak fogom először megadni a szót, aki a Grúz Demokráciai Kezdeményezés elnöke. A másik vendégünk pedig a Grúz Ombudsman, illetve nemzetközi emberi jogi testületekben és tisztségeket tölt be. Áttekinti majd a legfontosabb kérdéseket, a megtett lépéseket és kihívásokat. Tibusi úr, öné a szó. 10 minutes. Thank you percben legfeljebb. Thank you, Madam Chair, and... Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönöm, hogy meghívtak, és hogy szólhatok a képvisek, képviselők előtt, az albizottság előtt. Ez nagy megtiszteltetés számomra. Itt nagyon fontos, hogy az országom emberi jogi helyzetéről szólhatok. Én a grúz ombudsmani hivatal töltöttem be éveken keresztül, és a kínzás ellenes bizottságot vezetem, amely bizottság az intolerancia kérdésével is foglalkozik. Miután az ombudsmani hivatalból távoztam, egy civil szervezetet alapítottam, ennek emberi jogi területen elég széles körű a mandátuma, a grúziai emberi jogi helyzetről havi jelentéseket készítünk, ezen kívül aktívan foglalkozunk a diszkrimináció kérdésével, általában a politikai jogokkal, szabadságjogokkal. A jelentéseink a honlapunkon megtalálhatók, és megpróbáltam nyomtatásban is hozni néhány példányt a képviselők számára. A közelmúltbeli jelentésünk a politikailag elfogult igazságszolgáltatással foglalkozott, és egyéb emberi jogi kérdésekkel. Ha jól tudom, az EP képviselői igen jól tájékozottak az emberi jogi kihívásokkal kapcsolatosan Grúziában, ezek megjelentek az Európai Parlament közelmúltbeli állásfoglalásában, amelyben a legfontosabb kihívásokat a médiával kapcsolatosan az hmm. igazságszolgáltatással fejtettek, és más fontos ügyekre is kitértek. Uras Willi kollégám a médiáról fog majd részletesebben szólni, illetve a legnagyobb és legbefolyásosabb tévétársaságról is szól. Én az igazságszolgáltatásról beszélek majd. A bírák függetlensége, illetve az ügyészi függetlenség már hosszabb ideje kérdés Grúziában, és több alkalommal kaptunk kritikát az ezen a területen meglévő hiányosságok miatt. 2012 végén, amikor a kormányváltásra sor került demokratikus választások eredményeként, több aggály merült fel a külföldi kormány tagjaival kapcsolatos politikai nyomás területén. És végül is ez a vizsgálat azzal a következtetéssel zárult, hogy az ellenzék kell szembeni fellépések egy nagyon súlyos kérdés. A GDI-ben néhány esetet mi magunk is elemeztünk, büntetőjogi esetet. Nyilván nem nekünk kellett bizonyítani a bűnösséget, mi elsősorban az eseteket abból a szempontból vizsgáltuk, hogy volt-e bármiféle politikai motiváció a büntető jogi eljárások mögött. 12 esetet vizsgáltunk, a város korábbi polgármesterével, a belügyminiszterrel, a korábbi miniszterelnökkel szemben, és több esetben láttuk, hogy a vádemelés elsődleges célja az volt, hogy hosszabb ideig tárgyalás előtti fogságban tartsák ezeket az ellenzéki erőket, minden áron. Az egyik bíró gyakorlatilag visszautasította ezt a kérést, miközben aztán az ügyészség egy másik bírót választott ki, ugyanis a bíró eredetileg úgy nyilatkozott, hogy nincs megalapozott indok arra, hogy a tárgyalás előtt fogságban tartsák az illetőket. Hónapokkal később azonban az ügyészség ismét azt kérte, hogy minősítsék át az ügyet, és további kilenc hónapra hosszabbították a fogvatartást. Végül is aztán megalapítás nyert, hogy a törvényt megsértették, alkotmányellenesen került sor a fogvatartásra. Ennek ellenére az ügyészség még mindig próbálkozott, hogy visszaküldjék börtönbe a vádlottakat. És most eh, itt nem eh, kívánom az összes részletet itt előtárni a korábbi elnökkel kapcsolatosan, ez a jelentésben megtalálható. Számos vádat emeltek ellene, és ezek közül több komoly kérdéseket vesz, eh, vetnek fel. Az egyik fő esetben a fő tanú a korábbi kormány egyik fő ellenzéki szószólója volt. Tehát ez egyértelműen azt jelzi, hogy a legtöbb esetben, ahol a korábbi kormány képviselői együttműködtek a nyomozat, a nyomozókkal, gyakorlatilag ismét vádemeléssel zárultak ezek az ügyek. Tehát ez egy nagyon súlyos kérdés, komoly nyomást gyakorolnak a bírókra, elsősorban az alkotmánybírákra. Gyakorlatilag ez az egyetlen egy olyan állami intézmény, ami igyekszik ellenállni a nyomásnak, a kormány részéről gyakorolt nyomásnak. Politikai vezetők is támadják az alkotmánybírákat, elfogultsággal vádolják őket, illetve azzal, hogy nem méltányos döntéseket hoznak. Két fontos esetben hoztak döntést. Először is, amikor alkotmányellenesnek nyilvánították a törvény bizonyos rendelkezéseit, aminek keretében az elnököt fogva tartották. az alkotmánybíróság kilenc bírából áll, és többet, többüket felkerestek otthon, megfenyegették a családtagjaikat, megtámadták, illetve fenyegették őket. És a legaggályosabb az volt, hogy senkit nem büntettek meg ezen cselekmények miatt. Jó lehet a törvény tiltja, hogy az alkotmány virágra bárki bármiféle nyomást gyakoroljon, különösen a magán életében. De hát sajnos semmi következménye nem volt mindennek, az alkotmánybíróság elnöke megkereste az elnököt, a miniszterelnököt is, az ügyészséget is, hogy lépjenek fel ezen támadásokkal szemben, de semmi nem történt. Az alkotmánybíróság elnökét két évvel ezelőtt az utcán is megtámadták, tojásokkal dobálták az autóját, és akkor sem léptek fel a belügyminiszter, belügyminisztérium részéről. A bíróság volt azzal vádolták, hogy gyakorlatilag itt a büntetlenséget segítette elő. Egy másik nagyon fontos eset, illetve kérdéskör, az ügyészi hivatallal kapcsolatos. Annak ellenére, hogy a törvény módosult, ami a nagyobb átláthatóságot hivatott elősegíteni, A főügyész nem régiben új eljárásokat vezetett be, amit több civil szervezet is kritizált. A valóságban ezek a rendelkezések nem felelnek meg a legjobb nemzetközi gyakorlatnak, ami a főügyész kiválasztását illeti. Nemrégiben került kinevezésre a főügyész, az eljárás nem volt átlátható, és a korábbi főügyész, a korábbi főügyész helyettes, akit, aki többször gyakorlatilag részt vett az említett ellenzékkel szembeni fellépésekben. Miután eléggé szűkös az idő, még csak annyit, hogy az ellenzékkel szembeni támadásokat nem vizsgálták ki, megfelelően, és látjuk, hogy hogyan lehet visszaélni az igazságszolgáltatással, amikor egy tévétársaság három vezetőjét fogva tartották, büntető jogi eljárás indult ellenük. Egy képviselővel kapcsolatos inzultus miatt, amikor is a képviselőnek az öltönye elszakadt. Három hónapig tartották őket fogva, most feltételesen szabadlábra helyezték őket, ugyanakkor viszont fizikai támadások érték őket, és a vádak is, a vádak sem helytállóak, tehát ugyan sok mindent tudnék mondani, de az időm azt hiszem, hogy lejárt éppen ezért most be is fejezem, és majd várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Az elmúlt hónapokban a viták elsősorban a TV csatorna vezetőivel kapcsolatosan került napirendre, illetve az Alkotmánybírósággal kapcsolatos kérdések. Mielőtt megkezdenénk a vitát, azért arra rá szeretnék mutatni, hogy az elmúlt héten az állásfoglalásában az Európai Parlament azt is támogatta, hogy a grúz parlament létrehozzon egy testületet visszavonult bírókból és az Európai Emberi Jogi Bíróság nyugdíjas bíráiból egyfajta tanácsadó testületként. Most már Kinsurászvili asszonynak szeretném megadni a szót. Ő a Grúz civil szervezet, a Média és Fejlesztési Alapítvány elnöke 2013 óta tevékenységei a gyűlöletbeszéd elleni, xenofóbia és homofóbia elleni fellépés, a média átláthatósága és elszámoltathatósága iránti tevékenység, és a Szabadság Intézet civil szervezetnek a helyettes igazgatója. Most megadom önnek a szót 10 percben legfeljebb. Köszönöm szépen, én is szeretném a hálámat kifejezni, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy a megállapításainkat megosztjuk önökkel. Grúzia helyzetének alakulásával kapcsolatosan az Európai Parlament legutóbbi állásfoglalása erőteljes üzenetet fogalmazott meg a szabad média környezettel kapcsolatosan, így a 2016-os parlamenti választások előtt. Biztosítandó a kegyeletet feltételeket a politikai szereplők számára. Ezt nem tudjuk elérni anélkül, hogy a média környezet szabad lenne, és hangot kapnának a különböző politikai hangok. Mivel a kormányra aktív nyomást gyakorolta kívülről és belülről is, Rustavicsúval kapcsolatos fejleményekben változások következtek be. A parlamenti választások után legutóbb a megfigyelők javulást tapasztaltak az átláthatóságban, pozitív változásokat a megmaradt média források között a 9-es csatorna kivételével, a, a, illetve egy másik csatorna kivételével, amelyet aztán le, lezártak, vagy megszüntettek a választások után. Azért vannak riasztó tendenciák is, és kísérletek arra, hogy beavatkozzanak a médiapiacra és a média tartalmába, illetve a tulajdonviszonyokat próbálják megváltoztatni, illetve a kormánykritikus programokat elhallgattatni. Először is a pénzügyi helyzetet szeretném kezdeni. Grúziában a média nem nyereséges vállalkozás. A számok szerint összesen a hirdetési bevétel 91 millió, egész, egy tized millió helyi valutában. Ez nem elég a fenntartásra. A legnagyobb második legnagyobb csatorna 25%-át fedi le a teljes bevételeknek. Ezek az adatok is mutatják, hogy a grúz médiapiac pénzügyileg nem fenntartható, és a politika nagyon nagy szerepet játszik, és befolyásolja a tartalmat is. Az első beavatkozási kísérlet 2014-ben volt, amikor a TVMR Grúzia, amely a nézettségi indexeket méri, ellenőrizte a bevételeket, illetve ez elhelyez a háztartásokban mérőberendezéseket. Ez a cég nagyon fontos az a hirdetési piac eh, hirdetéseinek kiosztása tekintetében. Amikor a kormányzat beleavatkozik a kereskedelmi kérdésekbe, akkor ez egy egyértelmű jelzés, hogy megpróbálják, eh, megpróbálnak beavatkozni a helyzetbe. A nemzetközi szervezetek eh, és a helyi jogvédő szervezetek nyomására változás történt ennek a cégnek eh, a vezetésében, és egy új eh, nézettségi mérő cég megjelent. Úgy tűnik, hogy egy korábbi pénzügyminiszternek a pénzügyi érdekeltsége ez. Amikor a média nem nyereséges, és valaki ilyen sokat belefektet egy kis médiapiacba, mint Grúzia, mindig gyanús. A finanszírozás átláthatósága is olyan kérdés, amelyet figyelembe kell venni. Láttuk, hogy megpróbálják befolyásolni az szerkesztési politikát, a politikai beszélgető műsorokat megszüntették, és persze a kormány mindig mondhatja, hogy nem avatkoznak bele a magáncsatornák döntéseibe, de bizonyos politikusok észrevételei azért sejtetni engedik, hogy nincs olyan távol ettől a döntéstől a kormány. Azután a politikai vitaműsor felfüggesztéséről úgy nyilatkozott a csatorna, hogy nem volt elég objektív ez a műsor. Egy másik beszélgető műsort is megszüntettek a közszolgálati televízióban, a vezetők úgy nyilatkoztak, hogy ez azért volt, mert a műsorvezető hozzáment az ellenzéki vezetőhöz. Ez az eset egyébként szerepelt a bírósági döntésben is, és bizonyos kritériumokat fogalmaztak meg a szabad és objektív újságírói tekint, tevékenység tekintetében. Ez a tulajdonlásról szólt ez a döntés, és nem tartalmi kérdésekről. A bíróság döntése egy korábbi miniszterelnök kijelentésével is egyben esik, azaz tekintetben, hogy a Rusztavi 2-nek hogyan kellene a műsorait szerkeszteni. Aztán van egy másik gyanús körülmény a Rusztavi 2-vel kapcsolatosan, az, hogy milyen gyorsan kezdeményezte ennek az esetnek a tárgyalását a bíróság, és milyen hamar döntött. Augusztusban nyújtották be a az esetet, és két hónap alatt a bírósági szünet ellenére sikerült megoldani ezt az ügyet. Általában 6-12 hónapba telik, mire az ember ilyen információszabadsági ügyekben döntést kap a bíróságtól, ami egyébként sokkal egyszerűbb eset, mint az a tulajdonlással kapcsolatos ítélet majd 20-szor eh, váltott gazdát ez a csatorna. Nehéz elképzelni, hogy két hónap alatt megfontolt döntést hozott a bíróság. A Rusztavi 2 alapítójának halálával kapcsolatos eh, nyomozás és sok ellentmondásos adatot eh, vett fel az illetőnek a halálával kapcsolatos különös, különböző találgatások láttak napvilágot, legyen az öngyilkosság vagy gyilkosság. Két közelmúltbeli esetről is szeretnék beszélni. A Rusztavi 2 főigazgatója kijelentette, hogy zsarolták eh, egy a magánéletéről készült videófelvétellel, illetve a közszolgálati televíziónak egy vezetőjével, illetve az ő férjével kapcsolatosan is napvilágot láttak híresztelések, a férj egyébként ellenzéki vezető. Az ügyészségtől nem áll rendelkezésre információ, ez egy nagyon zárt szervezet, megtagadják az információkéréseket, amelyek azt célozzák, hogy feltárjuk, hogy mi a helyzet ezekkel a híresztelésekkel. Pozitív trend az emberi jogi cselekvési terv kidolgozása, ezt a kormány dolgozta ki. Komis a Hammerberg biztos is részt vett ebben a folyamatban. Ennek a cselekvési tervnek a végrehajtása viszont problematikus. Vannak jelentéseink a szólásszabadsággal kapcsolatos fejezet felülvizsgálatáról. Az ügyészségi hivatal megtagadta, hogy a nagy jelentőségű eseteket megtárgyalja, mint például a lehallgató berendezések elhelyezése Rusztavi 2 irodáiban, illetve egy bizonyos csatornának a fotóriporterének a letartóztatása, a miniszterelnöki kampány során. A cselekvési terv végrehajtásával kapcsolatosan sincsen sok értesülés, ami azt jelenti, hogy a legfontosabb esetekben, amelyek kritikus média eh, fórumokhoz kapcsolódnak, nem szerepelnek ebben a jelentésben. A közszolgálati műsorszóró vállalat vezetője Dumán Vajatovics, és a vezető testületet átalakították, ez üdvözlendő, hiszen pluralistikusabb lett az összetétele, de a törvény végrehajtása még mindig kérdéses. A felügyelő testület 9 tagjából hármat az ellenzék nevez meg, de négyszer nem szavazta meg a parlament ezeket a kinevezéseket. Korábban kritika érte az, a parlament elnökét is, hogy nem gyorsítja fel ezt a folyamatot, és most pályázatot hirdet a parlament ezekre a pozíciókra az Európai Parlamentet, fel, a Grúz Parlamentet fel kellene hívni arra, hogy ezt a törvényt végrehajtsa. Mert az új modell sokkal inkább konszenzus alapú döntéshozatalt jelent a többség és a kisebbség között. Elnézést, hogy így elhúzódott a beszámolom. A többi kérdésben, kérdésre, majd a kérdésekre válaszolva térek ki. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Redzsé asszony a Grúz Emberi Jogi és Nemek közötti egy esélyegyenlőségi hivatal képviselője itt van, úgyhogy most megadom neki a szót, hogy ismertesse a kormány ezzel kapcsolatos elképzeléseit. Ezen kívül kérdésekre is majd válaszolni fog a vita során úgyhogy most 6 percben megadom ennek a szót. Üdvözlök mindenkit! Először is eh, szeretném üdvözölni az EU-Grúzia közötti együttműködést, ami mellett elkötelezettek vagyunk a társulási megállapodás keretében. És most szeretném eh, a grúz miniszterelnök által elmondakat eh, január 22-én az Európai Parlamentben elmondottakat. Továbbra is elkötelezettek vagyunk a vízum könnyítési folyamatban. Az emberi jogok védelme, valamint az ezzel kapcsolatos mechanizmus az egyik legfontosabb prioritás a grúz kormány számára. Nagy örömömre szolgál, hogy a legfontosabb eredményekről beszámolhatok. A nemzeti terv, stratégia és akcióterv elkészült, ezt elfogadta a grúz kormány, mégpedig az EU tanácsadó ajánlásai alapján Thomas Hammerwerk úr volt a tanácsadó, ez a 2020-ig érvényes stratégia. A stratégia alapján készült el a két évente aktualizálandó kormányprogram. Tehát ez egy élő dokumentum, amit mindig a felmerülő igényeknek megfelelően tudunk módosítani. Az elnök félbeszakítja, egy kicsikét, ha lassabban tudna beszélni, mert a tolmácsok nem kapták meg az írásos anyagot. Az egyik legutóbbi fejlemény a jogalkotásban az antidiszkriminációs törvény elfogadása volt. Ez az első olyan mechanizmus, ami tiltja a diszkrimináció összes formáját, akár a nemi oltatozás alapján is az állami és a magán szektorban. Tehát ez minden jogi személyre kötelező érvényű törvény. A krusz kormány számos intézményi reformot is beindított a jobb kormányzás érdekében. Az igazságszolgáltatás reformja is megvalósult. 2013 májusában egy sor törvénymódosításra került sor. A legfőbb bíróság tehát most már sokkal átláthatóbban működik. A magánszektor, a civil szervezetek is képviseltetik magukat a tanácsban. Az igazságszolgáltatási reform második lépésére is sor került az alkotmány módosítása következtében. A bírák megbizatásának időtartama módosult ennek következtében. Három évig kell a hivatalt betöltenie egy bírónak, mielőtt egész élet hosszig meghosszabbítják a mandátumukat. A módosítás tervezeteket a parlament elé terjesztettük, és ami pedig az ügyészségi reformot illeti. A cél itt az, hogy depolitizáljuk a hivatalt, és az egyik legfontosabb prioritás ez. Ennek megvalósítása során az első lépésre 2013 májusában került sor, amikor is a politikailag kinevezett ügyész lemondott a hivataláról. Számos intézményi változtatásra is sor került a hivatalban, és itt 32 ajánlás született az EU részéről, aminek részt megfelelünk. Most új ügyészt jelöltünk ki az új eljárásoknak megfelelően, és három új intézmény is létrejött, egy ügyészségi tanács, egy megfelelő szelekciós hivatal, ők jelölik a fő ügyészt, és a tanács jelölt dossziéjét a miniszter, az igazságügyi tanács vezetője jelöli ki. A választás a grúz parlament hagyja jóvá. 2015-ben a grúz parlament végül is jóvá hagyta a főügyész személyét. Az UNICEF-fel és az EU-val is szorosan együttműködés, együttműködünk a önálló büntető kódex megalkotása területén, ami a fiatalok és a gyermek jogok védelmét is beiktatja majd. A bíráknak biztosítani kell, hogy a fiatalokkal szemben büntetőgi eljárások utolsó lehetőségként kerüljön alkalmazásra. Egy széleskörű amnestiára került sor 2013-ban. A büntető jogi politika liberalizálása következtében a közbiztonság kerül előtérbe, és a fogadtatási e, járások és rendelkezések felvizsgálatára is sor került, ami a tárgyalás előtti fogvatartást illeti. A média pluralitása is azt hivatott garantálni, hogy a sajtószabadság minél szélesebb körben érvényesüljön a digitális sugárzásban és a kábel szolgáltatások területén is. A reformok eredményeként a sajtószabadság tekintetében komoly előrelépés történt, Köszönöm szépen a figyelmüket, és kész vagyok bármilyen kérdésre válaszolni. Thank you very much, Mrs. Gyaparice. Köszönöm szépen. Most pedig a képviselőknek adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm mindenkinek, akik ma ide látogatnak és tájékoztatnak az emberi jogok, a demokrácia, a jogállamiság helyzetéről Grúziában. Néhány kérdésem lenne a két szakértőhöz a panelben, illetve a miniszterelnök tanácsadójához. A panel tagjaitól a következőt kérdezném. az ellenzéki politikusok zaklatásával kapcsolatosan, illetve a politikai pártok irodáinak a feldullásával kapcsolatosan nem csak a fővárosban, hanem vidéki városokban is milyen következtetéseket, tanulságokat lehet levonni az ilyen bűncselekményekből, amit én bűncselekménynek titulálok. Vannak-e új eljárások, vagy gyakorlati megközelítések ezen eseményeket követően. A második kérdésem pedig a vallási toleranciával kapcsolatos. Vannak bizonyos gyakorlatok, amelyek egy demokratikus világban elfogadhatatlanok. Így például a muszlim hívőket támadások érték, és eh, nem tudom, hogy vannak-e helyes irányba mutató tendenciák, ami a vallási toleranciát eh, illeti, és nem csak a muszlim közösségekre gondolok, hanem a Jehova, jehovistákkal kapcsolatosan. A miniszterelnöki tanácsadótól kérdezném, hogy az alkotmánybíróság döntéseit követően itt ezek független döntések, a Vesztári ügy, Ruszáli ügyben például az Alkotmánybíróság elnökét megfenyegették, a lakását is megtámadták bizonyos tiltakozók, a kormány részéről történtek-e lépések bármiféle rendészeti intézkedések a vagyon és személyi védelem érdekében, hogy az ilyen elfogadhatatlan magatartásnak véget vessenek. Köszönöm, Reszevics úr. És akkor most a paneltagoknak adnám meg a szót valamint Kapariccia asszonynak, hogy két-két percben válaszoljanak. Igyekszem az időt felosztani magunk között. Asztrovicsus úrnak először is köszönöm a kérdést. Amikor az ellenzéki képviselők megtámadásáról beszélünk. Itt volt néhány csoportos erőszak, illetve egyéni képviselőkkel szembeni támadások, és tavaly az egyik parlamenti képviselőt megtámadták a saját házának lépcsőházában. Egy elektrosokkot alkalmaztak, illetve megpróbálták elrabolni, de egyelőre még senkit nem büntettek meg, sőt, nyomozásra sem került sor. A kormány kezdeményezett egy kampányt az ellenzéki vezetőkkel szemben. A miniszterelnök jelentette, hogy megérdemli minden ellenzéki képviselő, hogy megerőszakolják. Ezután az Egyesült Nemzeti Mozgalom tagjainak poszterjét megbestelenítették, vörösel átfestették, és ráadásul lövéseket is leadtak az ellenzéki irodára. Sok eset történt, tehát még a legjobb esetben is administratív büntetés történt, és általában az elkövetők, ha őket megtalálták, akkor csak mondjuk 30 eurónyi büntetést kellett fizetniük. A büntetlenség gyakran előfordul ilyen esetekben, a, poli- a rendőrség pedig soha nem reagál időben. Sok esetben csak a végén jelenik meg a rendőrség, általában csak akkor, amikor a média vagy a civil társadalom eh, reagál, és azután is inadekvált intézkedéseket tesznek. Sok eh, eset volt, amikor muszlimokat megtámadtak, és ezek a támadások eh, általában támogatást kapnak a regionális kormányhivatalától is. Gyeles Ráron, Niziani Régióban történt ez, hogy nem tudták megtartani az imát a muszlimok, és ezután senki nem kapott büntetést, hogy a vallás szabadságot korlátozta. Az őrök ott vannak, de nem lehetnek mindenhol. Amikor az elnök helyettes házát megtámadták, nem voltak ott az őrök. A családtagok ilyenkor pedig otthon voltak. Az a gyanunk, hogy a rendészeti tisztek állnak az intézkedések mögött, amelyeket az Alkotmánybíróság ellen intéznek. Tamarának is szeretnék eh, még lehetőséget adni. Ami a vallási türelmetlenséget illeti, George is említette a büntetlenség problémáját. Ezeket az eseteket nem vizsgálták ki teljesen. A politikai nézetek, vagy az etnikai alapú bűncselekmények esetében ezek az indítékok súlyos körülménynek számítanak. Azok a politikusok, akik a gyűlöletbeszédet ösztönzik, Gyakran azt mondják, hogy eh, itt betegekről van szó, amikor a homoszexualisakról beszélnek. A magánemberek nem így gondolkodnak. Vision of the service contract. Amikor eh, a gyűlöletbeszédet eh, támogatják, of marginal media, which exists ez a médiába való beavatkozás, ami mindenhol jelen van, de a kormánynak nem szabadna együttműködnie olyan média szervekkel, amelyek a gyűlöletbeszédet támogatják. Nagyon fontos, hogy erre a trendre figyelmet fordítsunk, hiszen a politikusok számára nagyon sok előnyt jelent, hogy a gyűlöletbeszédet ösztönözzék más etnikai csoportokkal szemben, például a török gyűlölet terjed Gróziában, vagy beszélnek arról, hogy, tő, hogy NATO, a NATO-nak terve volna Törökországot lerohanni, miközben Törökország NATO tag. Grúzia számára nagyon fontos partnerről van szó gazdaságilag és politikailag is, de ez bizonyos politikusok politikai programjába beleesik, különösen az e, úgynevezett hazafias pártok programjában. Sok problémát okoz ez. Mrs. Japarici, you have two minutes also. Japarici asszony két percben. Ami az alkotmánybírák védelmét illeti az első kérdés, amikor Vili háza előtt volt egy tüntetés, hét napra letartóztattak valakit egy administratív bűn vagy szabásértés miatt, egy másik alkalommal pedig, amikor a bíróság előgyülekeztek emberek, és egyáltalán nem történt erőszakos cselekmény, vagy szabálysértős, senki nem kapott büntetést, nem tartóztattak le senkit. Arra is kérték az illetőt, hogy eh, jöjjön be az ügyészségre és tegyen tanúbizonyságot de ő, vagy tanúvallomás, de ő azt mondta, hogy erre nincsen szükség, ezért az ügyészek nem tudtak mit tenni az esettel. Amikor a tüntetés az Alkotmánybíróság épülete előtt volt, ott volt a rendőrség, mozgosították őket, készen állt a bevetésre, de mivel nem volt jogsértés, nem tartóztattak le senkit. Röviden elmondanám, hogy a Rastávid kettő esetben, amiről az előadó beszélt, a kormány nincsen olyan helyzetben, hogy beavatkozzon, mert ez egy vita magánszemélyek között, a tulajdonlással kapcsolatosan, az üzletrészsel kapcsolatosan, és természetesen a kormány nem avatkozhat be a bírósági eljárásba, ez garantálja a grúz alkotmány is. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, mielőtt a külszolgálat képviselőjének megadom a szót, Handel asszonynak egy, lenne még néhány kér, konkrét. Először is azt szeretném tudni, hogy a gyermekek jogának védelmével kapcsolatosan az idei jelentésben és a korábbi jelentésekben amit a UNHRC felé készítünk, beszélünk arról, hogy a kormány milyen feladatokat kell, hogy ellásson a jogok védelme érdekében, illetve különböző jótékonysági szervezetek tevékenységével kapcsolatosan. A gyermekeknek minden tekintetben prioritást kell élvezniük. Nem tudom, hogy az önök fő elképzelései vagy megjegyzései ezzel kapcsolatosan mik lennének. A hőtől pedig kérdezném, hogy az EU ön szerint milyen szerepet játszhatna abban, hogy egy konszenzuálisabb felügyeleti megközelítés érvényesülhessen a média szabadság területén. Az egyes EU tagállamok miben tudnának önöknek segítséget nyújtani ebben? Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden válaszolnék a miniszterelnök tanácsadójának megjegyzéseire, ami az alkotmánybíróval szembeni támadás illeti. Itt eh, egy magán eh, vitáról van szó, semmi köze a kormányhoz. Ha megvizsgáljuk ezt az egész ügyet, vagy az eljárást, azt hiszem, hogy senki nem hiheti el, hogy ez egy magán jellegű vita volt. Ha megnézzük a különböző elemeket, és Tamar említette a gyorsított bírósági eljárást, ha a polgári peres jogászokat megkérdezzük Grúziában, senki nem hiszi el, hogy egy bíró ilyen esetben ilyen rövid idő alatt tudjon dönteni. Tehát valahogy az az érzés, hogy itt előre ki volt tervelve ez az egész dolog, hogy bezárják a tévétársaságot, befagyasszák az összes vagyonát, két hét alatt pedig megszületik a döntés azt hiszem, hogy még a jelenlegi kormány támogatói és a közvélemény kutatások eh, nemrégiben azt eh, mutatták, hogy a lakosság 50%-a úgy eh, ítéli meg, hogy a Rucavi ügy mögött politikai motivációk húzódtak meg. Ami pedig a gyermekek jogait illeti, számos intézkedés született a jogszabályok továbbfejlesztése érdekében, és a e, fiatal korúak e, bírósága is létrejött. Nyilvánvalóan e, elsődleges szempont a gyermekek jólétének biztosítása, akár családokban, akár az utcán. A utcán eh, dolgozó, konkrétan kolduló gyermekek eh, helyzetére különösen oda kell eh, figyelnünk. 2010-11-ben már történtek lépések, hogy ebből, megszabaduljunk ettől a szovjet örökségtől, az árvaházaktól, de sajnos a probléma változatlanul fennáll vannak olyan gyermekek, akik család nélkül nőnek fel, az ő problémáikkal mindenféleképpen foglalkozni kell. Itt sok teendőnk van még. És ha megnézzük az intézményrendszert, amikor én ombudsmanként dolgoztam, minden intézménybe beléphettem, de a gyermekek, tehát a, a, a grúz ortodox egyház által működtetett gyermek otthonokhoz külön engedély kellett. Amikor a fiatal korúak bíróságáról beszélünk, itt az eltereléssel kapcsolatosan született egy új jogszabály, és ezáltal számos fiatal korú elülheti a börtönbüntetést ennek következtében az elítélt fiatalok száma lényegesen csökkent. Köszönöm. Én is köszönöm a kérdést. Szerintem az EU-nak a figyelem homlokterében levő ügyekben igen komoly szerepe lehet a folyamatok figyelemmel kísérésében. Ezen kívül kulcs szerepet játszhatnak a választások megfigyelésében. Ez különösen fontos, ugyanis Grúziában még egyelőre a szerkesztői szabadságnak nincsenek komoly hagyományai. A sajtót is elszámolthatatóbbá kell tenni. Számos média beruházásra került sor a választások előtt, és egyes pénzek eh, forrásai nem teljesen világosak. Nagyon eh, sok forrás eh, vélhetőleg Oroszországból származott. És gyakorlatilag az elszámoltathatóság alig érvényesíthető. Úgy gondolom, hogy a szakmai fejlődés is nagyon fontos, ezt különböző csereprogramokkal lehetne elősegíteni, európai partnerekkel, elsősorban olyan kérdésekben, amik a nyugatellenes propagandával kapcsolatosak. Elnök, köszönöm szépen. Igen, és akkor most Thomas von Handel nek adom meg a szót a külszolgálat részéről 5 percben. Thank you very much, Chair, and uh, uh, thank you for having us and giving us the opportunity also. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és hogy szót is kapok. Szeretnék három dolgot elmondani. Először is, ami a reform folyamatot illeti, illetve a vízumliberalizációs folyamatot. Másodszor szeretnék majd beszélni arról, hogy hogyan szeretnénk nyomon követni a további reformokat, és mi van ezután. Harmadszor egy rövid áttekintés az EU-s segítségnyújtásról, hogy és ez hogyan támogatja az emberi jogi reformokat. Az értékelésünk szerint ez a kormány, illetve a korábbi kormányokra is igaz ez, sok munkát tettek, és reformokat indítottak, amelyeknek meg is van az eredménye. Például a negyedik bizottsági jelentésben is említett vízumliberalizálási lehetőség. A tagállamok és a parlament is megismerték az ezzel kapcsolatos jelentést, sokan elismerik, hogy sok minden pozitív dolog történt. A társulási megállapodást, amit elfogadtak. Ez a megállapodás is elismeri ezeket az eredményeket, de még vannak reformok, amelyeket végre kell hajtani. A reform folyamat összességében jól halad, és eredményeket is tud felmutatni. A vízum liberalizációs cselekvési terv hatékony eszköz kulcsfontosságú reformok tekintetében a bel- és igazságügyi területen, valamint az emberi jogok vonatkozásában. Azt is látjuk, hogy a leírt referenciák szerint a grúz kormányzat tovább is ment, mint az akcióterv az igazságügy reformjában és az ügyészség reformjában. Legalábbis technikai szempontból véglegesíteni tudtuk a vízum liberalizációs cselekvési tervet, és nem sokára a végrehajtás szakaszába érkezünk. Minden struktúrát, minden eszközt fel fogunk ehhez használni, amelyeket a társulási megállapodás tartalmaz, intézményközi egyeztetésekre gondolok az EU-s és a grúz hatóságok között, és egy társulási tanács, illetve bizottság jön majd létre albizottságokkal témák szerint, és az éves emberi jogi párbeszéd is ide tartozik. Illetve a vonatkozó napirendről is megállapodott 2014-ben Grúzia és az Európai Unió. Ez tartalmaz bizonyos kötelezettségvállalásokat az emberi jogi területen, és épít azokra az ajánlásokra, amelyekre Thomas Szelenberg beszélt, aki az ENSZ külön tanácsadója emberi jogi témákban. Sok kérdés, itt említésre került, szerepel az ajánlásokban és a reform erőfeszítések, amelyek folyamatban vannak, ezeknek a megoldására törekszik. Az említett jelentés hiv, hivatkozási alappá vált az emberi jogi stratégiai cselekvési terv tekintetében, és a kétoldalú segítségnyújtásnak az alapja is. Az EU támogatásnak az a lényege, hogy megpróbáljuk ezt átfogóan megtenni, és megpróbáljuk összevonni a támogatást az összpontosított támogatási programjainkkal, igazságügyi területen és az emberi jogi támogatás területén, illetve kulcsfontosságú intézményeket is támogatunk, mint például a közjogvédelmi hivatalt. Aztán van egy 24 milliós ágazati támogatási program, ez a második szakasza az igazságügyi reformnak, és van egy másik program is az ágazatban, amely 50 milliót ölel fel. Erről megállapodás született már tavaly májusban. Támogatjuk a bűn büntető jogi és emberi jogi területeket is, illetve az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést. 10 millió eurós program egészíti ki ezeket az emberi jogi ügyekben, Grúzia és Moldova tekintetében. A cél az emberi jogok védelme kulcsfontosságú területeken, az emberi jogi stratégiának is része, ezt támogatjuk az akcióterv végrehajtását ebben a tekintetben. We um, focus on the rights of minorities and vulnerable groups, a kisebbségek és a kiszolgáltatott csoportok jogairól is beszélünk, mint a gyerekjogokról például, illetve a családon belüli erőszak áldozatainak jogairól és foglalkozunk eh, a rendészeti szervek demokratikus felügyeletével, a magánéletvédelmével, munkavállalói jogokkal, szólásszabadság és információs szabadság témaköreivel. Ami Grúzia kilátásait illeti, mi úgy gondoljuk, hogy meglehetősen pozitívak ezek a kilátások. 2016 nagyon fontos év lesz ebben a tekintetben, októberben parlamenti választások lesznek. Továbbra is a befogadó belpolitikai környezet létrehozásán munkálkodunk, tiszteletben tartva a nemzetközi normákat, és ezt szorosan nyomon is fogjuk követni. Emellett kapcsolataink az EU és Grúzia között foglalkoznak a társulási megállapodás végrehajtásával, a reformokkal, és továbbá, továbbra is dolgozunk az igazságügy függetlenségén, a jogállamiságon, a demokratikus intézmények megerősítésén, és ami még nagyon fontos a gazdasági reformok, valamint az ország modernizálása. És hozzátenném, eddig nem került szóba, hogy a konfliktusok megoldásán is dolgozunk Grúziában, és a nem elismerés és bevonódás politikáját folytatjuk, egy jelentős EU monitoring misszió is bevetése került. Nyilván nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre, hogyha még nyitott kérdés maradt. Köszönöm. Köszönöm szépen a felszólalást, és köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a külügyi szolgálat álláspontját. Demes Máter úr is itt van velünk, nem tudom, hogy ön is szeretne szólni, vagy röviden hozzájárulni a vitához. Van egy kis vitánk, de nem. Akkor, ha nincs senkinek ellenére, akkor tovább lépünk a következtetésekre. Nagyon sok információt hallottunk, és nagyon tartalmas felszólalásokat hallottunk az előadónk, illetve a kormány képviselő személy részéről különböző hangsúlyokat hallottunk, illetve különböző pontokat hangsúlyoztak a különböző előadók. Ez az év nagyon fontos lesz, választási év, és ez próbára teszi, ez a tűzpróba a grúz demokrácia számára, illetve az emberi jogok érvényesülése szempontjából, az Európai Unió valóban egyfajta tengely lehet, amely a vízum liberalizációt segíti meg valósítani, a valós konszolidációt és a reformokat, hiszen nagyon fontos, hogy valós demokratikus kultúra jöjjön létre, és kompromisszumos kultúra a grúz társadalomban. Ez egy olyan hozzáállás, amelynek a jelei már megjelentek, és európai segítséggel talán meg tudjuk ezt erősíteni. A társadalom, a médiák mozgósítása, illetve a közbeszéd élénkülése olyas valami, ami jó jel, és ami valószínűleg változásokat fog előidézni. A megosztottság ellenére és a politikai konfrontáció ellenére, illetve ahogyan kiderült, sokszor megpróbálják az ellenzék hangját eh, elhallgattatni. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a grúz társadalom egyértelműen európai irányultságú. Ez a fő üzenet, és eh, ennek kapcsán kell értelmezni az, eh, a társadalmi mozgásokat. Az Emberi Jogi Bizottság úgy gondolja, hogy az Európai Uniónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a grúz reform törekvéseket támogassa, ezeket meg kell erősítenünk, és eh, szorosabbra kell fűznünk az Európai Unió és Grúzia közötti kapcsolatot, a reformokat nyomon kell követni, tehát ezt tudniuk kell, hogy enne, ebben az évben is, mint korábban, figyelemmel fogjuk követni a reformokat, illetve az éves felülvizsgálat és sorra kerül majd az Emberi Jogi Bizottságban, és ez egy olyan eszköz lehet, amely értékes lehet ebben a folyamatban. Köszönöm szépen a vitában való részvételüket, és állok rendelkezésükre, hogyha információra van szükségük, vagy dokumentumokra, és még egyszer köszönöm, hogy eljöttek. Pues si les parece... Ha nincsen senkinek ellenére, akkor nézzük a következő napi rendi pontot. Ez egy jelentés. Beszámoló az Emberi Jogi Albizottság, az ASEAN kormányközi Emberi Jogi Bizottsága és az ASEAN nőkkel és gyermekekkel foglalkozó bizottsága nem hivatalos üléséről. Bizonyára emlékeznek, hogy volt egy találkozó az Emberi Jogi Kormányközi Bizottság részvételével október 22-én 2015-ben. Sajnos nem engedte meg az, a bizottságnak az ütemezése, hogy velünk együtt tartsák meg ezt az ülést. Tehát ez a beszámoló tartalmazzanak a kétórás egyeztetésnek, amely ezt a, az említett konferenciát követte. Köszönöm, hogy a találkozónak az elnöke is itt van, illetve a tíz tagállam, akik részt vesznek a nőkkel és gyerekekkel foglalkozó bizottságban, illetve a migráns munkavállalók védelmére vonatkozó nyilatkozat végrehajtásával foglalkozó szekció, illetve a nőkkel foglalkozó szekció munkája is nagyon fontos volt. Most szeretném Rockbéler asszonynak megadni a szót, hogy röviden foglalja össze, hogy hogyan zajlott le ez az esemény, és mik a legfontosabb következtetések. Rockbéler asszony, öné a szó. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony, mint ahogy említettem. Valóban rengeteg vendég érkezett az ASEAN országokból. Az elnök, Safi doktor, aki egyébként az ASEAN Nemzetközi Emberi Jogi Kormányközi Bizottságának is az elnöke szeretnék az eh, a kül, külszolgálatnak köszönetet mondani, hogy megszervezte ezt a, az ebédet, ezt a munkaebédet, ugyanis ezzel gyakorlatilag meghatároztuk a megbeszélés hangnemét is. Az Emberi Jogi Bizottságban mindig is az eh, emberi jogok eh, megsértésével, illetve az azért felelősökkel foglalkozunk. Az azán kormányközi bizottság nem nyomozati jogkörrel rendelkezik, inkább az emberi jogok elősegítésére helyezi a hangsúlyt a tagokat, a kormányok jelölik ki, tehát meglehetősen korlátozott a lehetőség, ami a kritikákat illeti a mi vitáinkhoz képest. Ez a munkaedő ebéd minden esetre egy jó kezdő lépés volt, és a vitában nagyon őszintén, nyitottan szólt mindenki, és a bizottság tagjai is aláhúzták a nem beavatkozás fontosságát más kormányok belügyeibe. Ezen kívül az ASEAN emberi jogi nyilatkozatban bizonyos súlyos ellentmondások szerepelnek, miszerint az államnak meg kell védeni minden állampolgár tekintetében az emberi jogokat, és azokban az esetekben, amikor az állampolgárok teljesítik a társadalommal szembeni kötelezettségeiket. Tehát itt van egy ilyen minősítés. Azt hiszem, hogy itt másképp gondolkodunk, ha például egy súlyos bűnözőről beszélünk, őt sem lehet megkínozni. A vita elején én utaltam a parlament 2014-es állásfoglalására, ami ismerteti az összes EU-ASEAN kapcsolatot, és egy külön bekezdés foglalkozik azzal, hogy a DROA albizottság erősítse az ASEAN emberi jogi kormányközi bizottsággal való együttműködését. Ez volt az első regionális emberi jogi mechanizmus Ázsiában. A tagokat a kormányok jelölik ki, ők igen elismert szakemberek, tudósok, a DROA tagjai is jelen voltak, de az ASEAN delegációból is az SND, a GUE és az ECR képviselői Megvitattuk, hogy a halálbüntetéssel kapcsolatosan mi a helyzet. Idén ugyanis megnövekedett a kábítószer kereskedelemmel kapcsolatos, illetve az ilyen bűncselekményeket elkövetők kivégzéseinek a száma. Az ASEAN emberi jogi nyilatkozatával kapcsolatosan megkérdeztük, hogy a különböző hiányosságokról nyilatkozzanak, hogyan tudják tovább fejleszteni ennek a nyilatkozatnak a megfogalmazását, és 2014-en túl milyen elképzelései vannak az emberi jogok területén az asean Megvitattuk továbbá azt is, hogy a föld kisajátítással kapcsolatos emberi jogok helyzete milyen, ez egy majdnem minden érintett országban előforduló jelenség. És megerősítették, hogy ez valóban így van, de egyelőre még nem dolgoztak ki egy közös politikát e tekintetben. majd a nők és gyermekek jogaival foglalkozó bizottságra is rákérdeztünk. Itt egyetemen elítélték az ilyen jogsértéseket, illetve a gyermekkori kényszerházasságok intézményét a nők jogainak megsértését, és a migráns munkavállalók jogaival foglalkozó ASEAN szakbizottság is egy prezentációt tartott a rabo, rabszolga szerű munkavégzés Kambodzsában például, vagy Myanmarban, Tajföldön egy súlyos probléma, és egy erőteljesebb regionális megközelítésre van szükség ezzel szemben. És megvitattuk, hogy a alap okokat emögött, ami a Rohingya közösség kizsákmányolását illeti, hogyan szüntethetők meg. A munkájuk elsődleges célja, hogy a női, nők jogainak védelme érdekében regionális, valamint helyi szintű politikákra és rendszerekre van szükség. Több központ létesült a migráns nők számára, és bizonyos panaszmechanizmusok is már kialakultak. A vitából az is egyértelművé vált, hogy egyre jobb együttműködésre törekszenek a migránsokkal szemben erőszakos fellépések területén, a leghalálosabb határvonal. Kapcsolatosan mi javasoltuk, hogy vizsgálják meg az európai gyakorlatokat. Számos migráns dolgozik az ASEAN országokból a Pezsa öböl országaiban, és nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel az állampolgáraik jogainak védelme érdekében. Talán az a külszolgálat képviselője ezt ki tudja egészíteni. Tehát ezek voltak a legfontosabb kérdések, amelyeket megvitattunk, és hangsúlyoztuk, hogy az ASEAN országok kormányainak egyre több szakpolitikát kell elfogadniuk a menekültek védelme érdekében, illetve az ezzel kapcsolatos kartát vagy konvenciót ratifikálják, és ez az EU-ra is vonatkozik, hogy a családok és a gyermekek jogaival foglalkozó konvenciót ratifikáljuk. Ezen kívül foglalkoztunk a gyűlöletbeszéd kérdésével az Európai Unióval. Én eh, itt megemlítettem, hogy az alapvető emberi jogi eh, ügynökség milyen munkát végez. Eh, volt némi vita az emberi jogok egyetemességével kapcsolatosan. Ez gyakorlatilag egy visszatérő vita, amikor itt az ázsiai értékekről beszélünk, itt mindig visszatérünk arra, hogy az emberi jogok egyetemesek. Itt volt némi politikai vita, e tekintetben, és az európai régió és az ASEAN régió az emberi jogi védelmi mechanizmusok tekintetében mérik a hatékonyságukat. És ha megnézzük, hogy a jövőben milyen kérdésekkel foglalkoznak, 2016 és 20 között megkívánják vizsgálni a média helyzetét, a vállalati felelősségvállalás, amennyiben ez az emberi jogokkal összefügg, illetve a migránsok szörnyű helyzetét a régióban, az embercsempészetet, a nőkkel és gyermekekkel szembeni erőszakot, ezek lesznek a fő hangsúlyok a munkájukban. Az ENSZ keretein belül több ország intenzíven dolgozik a békemegőrzésben, és e tekintetben kérték az EU segítségét. Én itt csak utalni tudtam, hogy milyen munkát végzünk ezen a területen. Itt többek között a parlament az EU-tól azt várja, hogy az emberi jogok területén, és ami különösen a migrációt illeti, az emberkereskedelmet, itt kell fokozni a fellépést. Ezek olyan kérdések, amelyek területén az ASEAN érintett bizottságával, ezzel a bizonyos kormányközi bizottsággal együtt tudunk működni. A civil társadalom tere egyre szűkül, ezt is megvitattuk, valamint a szólásszabadságot a gyülekezési szabadságot. Ugyanakkor viszont ők elsősorban az ASEAN országok civil szervezeteivel szemben éltek kritikával, nevezetesen, hogy ők gyakran túl durván lépnek fel, és nem igazán diplomatikusan kezelik ezeket a kérdéseket. A bizottság tagsága nagyrészt több mint a fele lecserélődött, és megkérdeztük, hogy összeállt-e az új bizottság, erre azt hallottuk, hogy majd levélben fognak reagálni, és továbbra is folytatjuk majd az eszmecserét. És én azt szeretném javasolni, hogy a parlament ASEAN delegációjával is vegyük fel a kapcsolatot, hogy amikor Jakartába látogatnak, ahol az ASEAN székhelye van, akkor egyeztessen a mi albizottságunkkal, vagy a titkársággal is, és ez egy további ajánlás, hogy a DROA titkársága márciusban szervezzen egy delegációs látogatást Kambodzsába, és akkor a különböző kérdésekkel, emberi jogi kérdésekkel foglalkozó szakbizottságok tagjait is bevonhatnánk. Természetesen egyelőre túl korai még elmondani, hogy milyen közös álláspontok alakultak ki. Az ő számukra is talán érdekes lehet, hogy regionálisan megismerkedjenek a parlament munkájával, hogyan tudunk együttműködni a Libével és más szakbizottságokkal. Ennyit kívántam elmondani, és hát a titkárság ezt kiegészítheti. Köszönöm szépen, Laukbéler asszony. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy szeretne valaki szót kérni. Úgy látom, nem. Mindenkinek minden teljesen világos volt. Köszönöm szépen ezt a fontos tájékoztatást. Pardon? Yeah, yeah, I know, I know. Thank you. Uh, I just would like to... Támogatom Logbiller asszony javaslatát, hogy vegyük figyelembe az ilyenfajta kapcsolatokat. Sok emberi jogi szervezettel működünk együtt, hogy a külső misszióinkat kövessen nyomon, különösen a kambodzsaiakat. Like to give the floor to the external service. Uh... A külügyi szolgálatnak szeretném megadni a szót, hogyha van itt valaki tőlük. Buzin úr. Buzini úr, öné a szó. Köszönöm szépen, köszönöm a szót, és köszönöm Loch Biller asszonynak, hogy ilyen pontosan összefoglalta az informális ebéd és az azt követő eszmecsere fejleményeit. Néhány dolgot szeretnék csak megemlíteni röviden. Először is úgy gondoltuk, hogy jó elképzelés, hogyha van egy ilyen látogatás, hogy ez a testület ellátogasson Brüsszelbe. a Legutóbb négy évvel ezelőtt, 2011-ben került erre sor. A brunei cselekvési terv hatályba lépése után, ez egyébként a Brüsszel és az ean közötti együttműködés megerősítéséről szól, érdemes ezt áttekinteni, és tovább kell lépni, a pozitív dinamikát kihasználni az ASEAN-nal. Azután szerettünk volna igazságos viszonyokat és bizalmat, bizalmas visz, alapuló viszont kialakítani Uh, uh, az említett bizottság uh, egy kormányközi intézmény, lehet, hogy néha nem olyan merészen fogalmaz, ahogy amit szeretnénk, de egy nagyon fontos számunkra is, és számukra is, hogy párbeszéd folyjon, eszmecsere, információcsere, és hogy folytatódjon ez a párbeszéd. Ez talán ennek a látogatásnak a legfontosabb pozitív eredménye. Egy hétig tartott a látogatás egyébként. Az első emberi jogi párbeszéd volt ez novemberben a HR-rel, a bizottsággal. Úgyhogy mindenképpen lesz még egy ilyen találkozó az Emberi Jogi Bizottsággal. Minden esetre az októberi találkozónak folytatása következik. Ami a program fennmaradó részét illeti, egy egyhetes látogatás volt ez, egy elég hosszú látogatás, egy elég népes delegációval az ASEAN régióból. A tíz ASEAN tagállamot képviselték, összesen nagyjából 30-an érkeztek, a mi támogatásunkkal, vagyis az Európai Unió szponzorálta ezt a látogatást az erre rendelkezésre álló forrásokból. Egy olyan eszközből, amelynek ez a célja, hogy ilyen cseréket támogasson. És az emberi jogi párbeszéd mellett amelyen Strambros Lambridis is részt vett, aki az emberi jogi főképviselő. Egy szemináriumot is szerveztünk arról, hogy az EU hogyan tart kapcsolatot a civil szervezetekkel. Ez nagyon érdekes volt számukra, hiszen a, számukra a civil szervezetekkel való együttműködés nem mindig annyira zöggenőmentes az országaikban. Azután voltak látogatások, emberi joggal kapcsolatos létesítményekben. Itt Belgiumban, Bovesemben például egy negyedbe látogattunk el, ahol menekültek élnek, illetve meglátogattunk civil szervezeteket, és nem non-profit társaságokat és szervezeteket, akik fogyatékossággal élőket foglalkoztatnak. Az utolsó napon pénteken volt egy szeminárium, amelyet a belga kormány látott vendégül. Arról beszélt, hogy az OECD-vel, az Európa Tanácssal hogyan tart kapcsolatot Belgium, hogyan hagyja végre a Strasbourgban vagy Bécsben hozott multilaterális döntéseket. A parlamentnek szeretnék köszönetet mondani, illetve az Emberjogi Bizottságnak is a hozzájárulásukért. Nagyon elégedettek vagyunk az eredményekkel, persze még sok munkál előttünk. Az asean nem lehet az Európai Unióhoz hasonlítani, Nyilván nekünk már fejlettebbek az emberi jogi mechanizmusaink, de azért biztató volt eh, ez eh, a kezdeményezés, és követni is kell, folytatni is kell, és teljesen egyetértek azzal a javaslattal, hogy eh, folytatni kell ezt a kezdeményezést, Lokbéler asszony is ezt mondta el, például amikor az Európai Parlament küldöttsége Kambodzsába látogat ez évben, vagy Jakartába, akkor is jó elképzelés volna mindig a programra felvenni emberi jogi kérdéseket, hogy folytatódjon ez a párbeszéd, és napirenden maradjanak az emberi jogokkal kapcsolatos kérdések. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most szeretnék a következő napi rendi pontunkra térni. Ez eszmecsere a külügyi szolgálattal, az ENSZ emberi jogi tanácsának soron következő 31. ülésszakára vonatkozó prioritásokról. Az ENSZ emberi jogi tanácsának 31-én ülés szaka február-márciusban lesz ebben az évben, és erre vonatkozólag egy állásfogás tervezetet hagytunk jóvá. Az EU tagállamai még nem fogadták el prioritásaikat a 31. ülésszakkal kapcsolatosan, Ugyanakkor egy első orientációs találkozó volt január 18-án, és remélem, hogy Kiara O'Brien asszony, ön az, ugye? Elnézést, nem tudtam, hogy már megérkezett. Örülök, hogy eh, helyet foglalt itt mellettem. Minden esetre remélem, hogy O'Brien asszony részletesebben is beszámol majd erről a találkozóról és tartalmáról. Az EU végleges álláspontja a prioritásokkal kapcsolatosan februárban eh, lát majd napvilágot. Március 14-15-ig tehát Genfben ez a találkozó. Több eh, olyan tagunk van, aki érdeklődését fejezte ki a részvétele kapcsolatosan. Most egyeztetés alatt zajlik ezeknek, ennek a delegációnak az összeállítása. Minden esetre szeretnénk eh, a különböző frakciókat eh, teljes körben képviseltetni. A közeljövőben szeretnénk összeállítani ezt a delegációt, és szeretnénk megkezdeni az ülés előkészítését hamarosan. Most eh, O'Brien asszonyt kérem, hogy számoljon be a legfrissebb fejleményekről a prioritásokkal kapcsolatosan, már amik az EU prioritásait illetik a 31. ülésszakra nézve. Még elmondanám, hogy nagyon intenzív egyeztetések folytak múlt héten a parlamentben az állásfoglalással kapcsolatosan, a tárgyalásokkal kapcsolatosan, és azt kell, hogy mondjam, hogy a hozzájárulás szándéka és a konszenzus egyértelmű volt, Nagyra értékeltem azt a következtetést, amelyet Mogherini asszony osztott meg velünk az állásfoglalás vitája után. Úgy gondolom, hogy támogatóak és gondolatébresztőek voltak ezek a szavak. Ha megengedi, lehet, hogy nem most, majd később felolvasok néhány mondatot ebből a következtetésből, mert ez pontosan tükrözi az állásfoglalás lelkületét, és azt, hogy ez az állásfoglalás mennyire közel áll a bizottság álláspontjához. Öné a szó. Great, very much, thanks, Chair, and thank you very much for that, for that warm. Köszönöm szépen, és köszönöm ezeket a meleg üdvözlő szavakat, mindig is örömmel jövök ide, és külön köszönöm a főképviselő asszony irányában elmondott elismerő szavakat. Szerintem ez a megnyilatkozás ez mind a két fél számára egy komoly megerősítés volt, és az, hogy idén elfogadják a prioritásaikat a tanácsülés megelőzően, nagyon fontos jelzése az együttműködésünknek. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. Ami magát az állásfoglalást illeti, ezt múlt héten sikeresen elfogadták, átolvastam, és nagyon fontos kérdéseket vett fel, ami a proaktív, proaktív megközelítést illeti számos témában. Mi a tagállami delegációkkal majd meg vitatjuk idén, ezen a héten a titkárság révén elküldjük az állásfoglalásaikat, és mint ahogy ezt múlt héten is jeleztük, ezt az önök részéről egy nagyon fontos lépésnek tekintjük a közös célkitűzések elérése érdekében. Nagyon komoly kihívás jelent ez a keret, amiben működünk, ennek keretében fogalmaztuk meg a prioritásainkat erre az évre, és mi igyekszünk mindent elkövetni a stratégiai partnerség elősegítése érdekében. Az Önök Bizottsága is pontosan ismeri az előttünk álló kihívásokat, a biztonsággal kapcsolatos munkánkat. Tudom, hogy a RIP, tehát az emberi jogi munkacsoporttal kapcsolatos tevékenység is nagyon fontos. Ez a tanács ülés előkészítése szempontjából bír külön jelentőséggel. Ez egy kiváló alkalom, hogy megvizsgáljuk, hogy a tanács milyen irányba gondolkodik. nem biztos, hogy minden tagállamban az emberi jogokhoz történő hozzáállás a legmegfelelőbb, de tudjuk, hogy a szavazás az titkos. Itt több lehetőséget látunk a tekintetben, hogy ezzel a kérdéssel még a továbbiakban foglalkozzunk, és a munkacsoport elkötelezettségeit ami az értékelést illeti, mindenféleképpen figyelembe kell vennünk. Az állásfoglalás is felvetette ezeket a kérdéseket, és ezeket mi rutinszerűen figyelemmel kísérjük a tagállamokkal való kétoldalú kapcsolataink során, ami a bilaterális fórumot illeti. Mint ahogy említettem, a vitának viszonylag korai szakaszában vagyunk, tehát a most elmondandó megjegyzéseim csak merben előzetesek, tehát itt nem kísérle meg a minden részletre való kiterjedés, vagy az átfogóságot. A stratégiai megközelítés, ami az állásfoglalásukból kitűnik, egy nagyon fontos keretet jelent az egész év szempontjából. Ez egy tárgyalási keretet is biztosít a tagállamokkal folytatandó tárgyalások számára, és hogy reál időben tudjunk együttműködni a partnereinkkel. Az Idén számos regionális prioritásunk is megfogalmazódik a vallásszabadság területén, mint ahogy önök számára is ismert az állásfoglalást felül fogjuk majd vizsgálni, kiértékeljük a hatását, és elkötelezettségünknek adunk külön hangot ebben az állásfoglalásban az intoleranciával szemben. A gyermekek joga val kapcsolatosan a karibi csoporttal már tárgyaltunk, és igyekszünk itt a stratégia láthatóságát erősíteni, Természetesen itt erre kellő időt is fordítanunk kell. Igyekszünk egy hatékonyabb keretet teremteni ennek a munkának, és talán egy külön napot is kijelölhetünk a gyermek jogokkal kapcsolatosan. Ez egy rendezvényre is lehetőséget adna, ahol az összes érintett felet összehívhatjuk, tehát ez egy komoly lehetőség a gyermekjogok nemzetközi képviselete tekintetében. Myanmarral és Burmával kapcsolatosan is állásfoglalást kívánunk majd elfoglalni. Múlt héten elhangzott, hogy ez Japánnal való partnerségre fog épülni, és a külön jelentéstevő mandátumát is megkívánjuk hosszabbítani. Az elnyomás, illetve az állampolgárokkal szembeni kegyetlen bánásmód külön hangsúlyt fog ebben kapni. Itt ugyan történtek előrelépések. Néhány pozitív fejleményt is el kell mondanom, ezeket tovább kellene erősíteni. Myanmarban a múlt novemberi események komoly előrelépést jelentettek, és a burmai kollégákkal igyekszünk minél szorosabban együtt működni. Vannak bizonyos agályaink még, ami az etnikai és vallási kisebbségek helyzetét illeti. Reméljük, hogy ez változni, javulni fog. A nemzetközi közösség is várja a pozitív jelzéseket a kormány részéről. Ami a szíriai konfliktust illeti, ez az egyik legsúlyosabb válság ma. Itt az EU igen erőteljesen fogalmazott, különösen ami a büntetlenséget illeti. Itt a bizottság mandátumát kívánjuk meghosszabbítani, ez egy információgyűjtő eszköz a térségben. Megdöbbentő képeket látunk Madából és más szíriai városokból az elmúlt hetekben. Úgyhogy az állásfoglalásban erőteljesen kell fogalmazni e tekintetben. A burundi emberi jogi helyzet is egy igen agályos helyzet, ez is a tanács napirendjén fog szerepelni, úgyhogy ezzel mindenféleképpen foglalkozni fogunk. CS 32 és a figyelmünk hangok terében. Itt megkívánjuk vizsgálni a stratégiai lehetőségeket, hogy idén hogyan lehet a multinacionális fórumokon erősíteni a szerepünket. A nőkkel szembeni a szembeni fellépés továbbra is fontos prioritás. A az üzleti életben az emberi jogok kapcsán az állásfoglalás szintén tartalmaz bizonyos olyanásokat. Itt több kérdés is felmerül, a tagjaink számos akciótervet megfogalmaztak. A munkánk elsősorban a konszenzus megteremtésére fog irányulni a migrációs kérdést is meg kell említeni. Múlt héten a főképviselő asszony hangsúlyozta, hogy mennyire fontos, hogy az EU az emberi jogok területén útörő szerepet játszik nemzetközileg az alapvető emberi jogi karta ennek mindenféleképpen egy fontos megnyilvánulása. Természetesen folytathatnám, számos egyéb prioritást nem érintettem, de szeretném, hogyha a kérdéseikre is időt szánnánk. Köszönöm szépen, O'Brien asszony. Most a szakbizottság tagjai a szó Barbara. Köszönöm szépen. Lehet, hogy még mielőtt az állásfoglalásunkról szólnék, azt is elmondom, hogy ahogyan ön is elmondta, nagyon intenzív és hosszú tárgyalásokat folytattunk a mi állásfoglalásunkkal kapcsolatosan. Nagyon jó, hogy ez időszerű, ebben az évben és időben elkészült, és jövőre is meg kell ezt tennünk, de talán a folyamatot meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan dolgozunk, hogyan hozunk létre egy ilyen állásfoglalást. Még hogyha Sip úr nagyon jól vezette is ezt a munkát, egy napunk volt öt óra, és szerintem ezt senki nem tudja követni. Talán a jövő évi alkalommal, de ezt tavaly is elmondtam persze, nagyon jó, hogyha kompetens munkatársak készítik ezt elő, de szükség van egy köztes lépésre is a különböző frakciók beli képviselők között, hogy egyeztessenek az állásfoglalás legfontosabb tételeiről. Azt is sajnálatosnak tartom, hogy egy bekezdés miatt, ahol nem értettünk egyet, nem igazából jó volt a szavazási eredmény. A parlament tagjainak eh, csak nem a fele nem szavazta meg az állásfoglalást, és az gyengíti az állásfoglalást. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk az ilyen sajnálatos szavazási viselkedést elkerülni. Tartalmi kérdésekben O'Brien asszony, köszönöm, hogy felvázolta az a külügyi szolgálat prioritásait. Nem tudom, hogy a külügyi tanácson milyen döntés születik, majd hosszú vitát folytattunk a szaudarábiai helyzettel kapcsolatosan, ez is része az állásfoglalásunknak. Arra kérném, hogy erről is ejtsen szót, hogy a külügyi szolgálat és a Genfi diplomaták elvégezték -e ennek az utókövetését. Szaudarábiával kapcsolatosan azt bíráltuk, hogy az emberi jogi tanács olyan tagokkal is rendelkezik, ahol nagyon rosszul áll az emberi jogok ügye. És ezzel egyetértek hogy önnel, hogy nem csak a jól teljesítőket kell bevonni az emberi jogi tanács munkájába, nyilván ezt is el kell kerülni, de kérdés, hogy van-e az EU tagállamok között olyan vita, hogy hogy lehet, hogy a tagállamok olyan jelöltek mellett szavaznak, ahol ennyire rossz az emberi jogi helyzet. Nem stratégia ez arra, hogy explicite másokra szavazhatnak. The issues which are in our resolution and you didn't mention. Vannak kérdések a mi állásfoglalásunkban, amiket ön nem említett. Emlékszem, és tudom, hogy van vita a tagállamok között e tekintetben. Nyomon követi-e azokat a kérdéseket is, hogy a terrorizmussal szemben hogy lehet fellépni. Ezzel kapcsolatosan van-e állásfoglalás, illetve a drónokkal és az autonóm fegyverekkel kapcsolatosan folyik-e vita az emberjogi tanácsban, és az EU milyen módon vesz ebben részt? Oh yeah, and also thank you that you will follow the... Köszönöm szépen, hogy követi a civil eh, szervezetek helyzetét Genfben. A múlt évben nagyon sok példát hallottunk arra, hogy embereket megfenyegettek, és a különjelentéstevő, aki itt volt nálunk, melyik országa kapcsolatosan is gondolkodom most, talán Etiópiával vagy Eritreával, Eritrea volt az, tehát itt volt az illető, és azt mondta, hogy megfenyegették Genfben a hotel lobbyjában hogy megverik, hogyha továbbra is kiáll az ügy mellett. Ezzel foglalkozni kell, hogyha a főbiztos hivatala vagy más intézmény meg kellene vizsgálni, hogy mit tehetne az ilyen fenyegetések ellen. Köszönöm. Mrs. Post. Post asszony, öné a szó aztán Demismákis úr. Tack så mycket fru ordförande, jag pratar svenska. Eh, jag vill Köszönöm szépen, anyanyelven szólok, köszönöm ezt a beszámolót az IHDS prioritásait illetően Mogherini asszony, főképviselő asszony Strasbourgban múlt héten nagyon világosan szólt ennek kapcsán teljes mértékben támogatom azt, amit ő ott előadott. Volt némi hiányérzetem, megfigyelhető ugyanis egy trend az LSBT személyek jogait illetően, ugyanis ezeket a jogokat nem tartják tiszteletben sok helyütt. Fontos, hogy ezt is kifejezésre juttassuk az állásfoglalásunkban. Nos, hogyha csak gyenge lesz a támogatottság az állásfoglalás mellett, ez nehéz lesz. Látjuk, hogy egyes országokban mi a helyzet, például a brit agenda esetében. Az emberi jogok helyzete egyáltalán nem rendelkezik prioritással. Fontos, hogy a külpolitikában az emberi jogokkal erőteljesen foglalkozunk, ezeket támogassuk. A főképviselő az, hogy megkísérli ezt. A Strasburgi vita során olyan esetekről értesültünk, amelyeknél az emberi jogi helyzet nem olyan, mint ahogyan azt a polgárok várják. Természetesen támogatjuk az állásfoglalást, de kár, hogy ennyire gyenge volt a támogatás az állásfoglalás mellett. Az Európai Uniónak továbbra is erőteljes szereplőnek kell maradnia a nemzetközi szintéren a külpolitika keretében, és általánosan az emberi jogok védelmét illetően a nemzetközi fórumokon. Köszönöm szépen, Demes Márkész úr. Köszönöm szépen, hollandul szeretnék beszélni. Brian, van Brian, O'Brien asszony, köszönöm a beszámolóját. Bemutatta itt a prioritásokat tematikusan és földrajzi szempontból is. Itt saját országom Belgium prioritásaira gondolok. 2016 és 2018 között Belgium sikra fog szállni a halálbüntetés ellen, a nők jogai mellett, a gyermekek jogai érdekében, a büntetlenség eltörlésért és a szabad véleménynyilvánítás jogaiért, ezek a külügyi szolgálat prioritásai is. És az, amit 2015-ben megfigyelhettünk, ugye itt az emberi jogok súlyos megsértésére került sor, gyorsított eljárásban halál büntetés ítéleteket hoztak, és ezeket végrehajtották. A vallási kisebbségeket egyre kevésbé tolerálják a világban. Attól tartok tehát, hogy 2016-ra nem jobbak a kilátások. A prioritások listáját még nyújthatnánk, és ahhoz csatlakoznék, amit Barbara mondott Szaúd-Arábia vonatkozásában. Az emberi jogokat illetően egyes államok cínikus politikát követnek, elszent módon kezelik ezt a kérdést, például közel-keleten folyamatosan megsértik az emberi jogokat egyes intoleráns államok, mint például Szaúd-Arábia, sok mindenre nem figyeltünk megfelelően, és hihetetlennek tartom, hogy ezen országok az emberi jogi tanács tagjai lehetnek. Egy Iránnal kapcsolatos kérdés. Mogherini asszony nagy elégedettséggel jelentette be, hogy a multilaterális gazdasági és pénzügyi szankciók megszűntek az atomprogrammal összefüggésben. És ez azt jelenti, hogy a külügyi szolgálat úgy véli, hogy a nagyobb jólét garancia arra, hogy az emberi jogi helyzet is javul ebben az országban? Én szkeptikus vagyok ezt illetően. Irán ugyanis egy olyan ország, amely a radikális iszlám terhét viseli, és nem valószínű, hogy a közeljövőben javul majd a helyzet. Aggodalmat keltő a helyzet, és az emberi jogi helyzet romlik, egy lefelé mutató spirált tapasztalhatunk meg. Nos, ettől eltekintve a külügyi szolgálat tervezze valamit, például az emberi sértése kapcsán Oroszországban, illetve olyan területeken, amelyek orosz befolyás alatt állnak. Köszönöm szépen, hogy itt úr megérkezett, nagyon hálásak vagyunk, hogy ő is jelen van. Szeretne szót kérni? Igen, tessék parancsolni. Elnézést kérek, hogy eh, egy kis késéssel érkeztem, de nagyon fontos volt, hogy eljöjjek, és hozzájáruljak ehhez a vitához a 31. ülésszakkal kapcsolatosan. Elnézést, hogy nem voltam itt az egész vitán Szeretnék beszélni arról, amiről a plenáris ülésen is szóltam a kötelező érvényű megállapodásra kapcsolatosan az emberi jogokat illetően. Úgy gondolom, hogy ez az az álláspont, ami a helyes álláspont, és az Európai Uniónak konstruktívan kell ebben a munkacsoportban. Át előadója vagyok ennek a témának, és részletesen követem ezt a témát. Minden esetre összességében én úgy gondolkodom, hogy az Európai Unió helyesen vagy helytelenül úgy döntött, hogy kivonul a munkacsoportból, miután eh, az eh, alapfeltételek nem feleltek meg bizonyos tagállamoknak. A parlament nem így gondolkodott soha, és mi is elmondtuk hogy konstruktívan részt kellene vennünk ebben a folyamatban, de ez nem jelenti azt, hogy, nem, hogy én egyetértek minden javaslattal, amit a munkacsoport tett. Ez el is mondtam múlt héten is, hogy nem értek egyet minden egyes javaslattal. Ugyanakkor a, a holland kollégákkal egyeztettem, és ők elmondták, hogy a részvételel kapcsolatosan nem született döntés, illetve Lambrenidis kollégával is beszéltem, ő is meghallgatta a felsorakoztatott érveket, és a Genfi delegáció helyettes vezetőjével, Zserommal is beszéltem. Az ő munkáját nagyon tisztelem, ezt a jegyzőkönyv kedvéért szeretném elmondani minden esetre a következő ülés befolyását arra szeretnénk felhasználni, hogy valamilyen új megállapodás jön létre, és az EU újra részt vegyen ebben a munkacsoportban. Ha jól tudom, lesz egy jelentés, amit márciusban készít a munkacsoport, ami enyhén bírálni fogja az EU álláspontját, és én úgy gondolom, hogy ezt eh, a bírálatot eh, fel kell vállalnunk, és nem szabad elvesznünk a diplomáciai vitában, az nagyon destruktív volna. Remélem, hogy nem is indulunk el ezen az úton, úton és remélem, hogy megragadjuk a lehetőséget, hogy egy olyan álláspontra jussunk, amikor azt mondjuk, hogy itt vannak a, az erős kijelentéseink, és az emberi jogoknak nem csak az országok közötti együttműködésben kell érvényesülnie, és az iránymutatásokat is követni kell, és a munkacsoportoknak nem szabad eltérniük ezektől az elvektől, de az Európai Unió részt akar venni a munkacsoportban, konstruktív párbeszédet kezdeményezve. A parlament múlt heti szavazásának az előkészítésében részt vettem, ezért szerettem volna ebben a vitában is megszólalni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Howitt úr. Brian asszony, Brian asszony látja, hogy mennyire érdekel minket ez a téma, és milyen fontosnak tartjuk, hogy ugyanúgy, ahogy a nemzeti parlamentek kormányukhoz ilyen nyilatkozatokat nyújtanak be, Ugyanígy számunkra is nagyon fontos az Európai Parlament számára alapvető jelentőségű, hogy ez a dokumentum, aminek a célja, hogy életet leheljen ebbe a vitába, illetve a parlament és a föld, főképviselő vitája az alapelvekről valamilyen célt szolgáljon szeretnénk az előzetes részben is részt venni, hogy ne legyenek párhuzamosságok, ne beszéljünk olyan dolgokról, amelyekről már más fórumokon vita zajlott, és ott legyünk a magvában annak, amiről itt dönteni akarunk. O'Brien asszony, Lofirer úr is beszélt arról, hogy nincsen összhang a között, hogy milyen feltételekkel válhatnak taggá a tagállamok, illetve hogy utána beválasztanak olyan tagállamokat, akiknek azért egyáltalán nem folt nélküli az előtörténete. Szaudarábia esetében világos volt ez a helyzet, és ez kapcsolódik Venezuela ügyéhez is, nem csak Szaúd-Arábiához. Ezek persze egymástól teljesen eltérő kérések, más háttértörténettel, de a közös vonásuk, hogy nem szabadna, hogy ők jogosultak legyenek erre, viszont mégis szavazták őket, viszont ha ezt megtették, akkor ezt nyilvánosan vállalni is kell. De túlmutatva ezen a felelősségen, azoknak a felelősségen, akik beszavazzák az új tagokat, és akiknek támogatniuk kell a többieket és az emberi jogok megvalósításában. Igazából ez az állásfoglalás, bár a szavazatok szintén úgy látszik, hogy nem kap támogatást, azért mégis konszenzus alakult ki a formátumával, a részletességével kapcsolatosan, vagyis sokan kifejtették annak a fontosságát, hogy ezt a témát napirendre vegyük, ez minden frakcióra vonatkozik. Szeretnék néhány dolgot kiemelni, amit Mogherini azt mondott a vita végén múlt héten, hogy tudjuk, hogy miről is beszélünk, és ő elmondta a következőket. Nem csak értékeink, elveink vannak, hanem érdekeink is, mert az emberi jogok védelme világszerte érdekeinket is szolgálja, mivel nincs lehetőség arra, hogy stabil környezet alakuljon ki, ha nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. Sokat beszélünk az értékekről, ideológiáról, elvekről, és a demokráciáról általánosságban, és természetesen az emberi jogok ehhez is kapcsolódnak, de azért jelen kell, hogy legyen a gondolkodásunkban a saját felelősségünk és érdekünk is. Az Európai Unió érdeke, hogy közvetlen garanciát tudjunk elérni a biztonságra és a stabilitásra. Ez a felelősségünk is és kötelezettségünk, tehát amikor emberi jogokról beszélünk, akkor három pillér tartja ezeket, és ezeket tudjuk kiegyensúlyozni, és ebben nem vagyunk eléggé aktívak, nem vagyunk eléggé hatékonyak. Ön gondolja-e, hogy ez a hatékonysági szint, illetve az egyensúly a három pillér között elégséges-e és ezt eléggé alá támasztja az Európai Parlament által kidolgozott állásfoglás. Ez a kérdésem. Köszönöm. Hey, thank you so much. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a képviselők kiváló kérdéseit is. Igyekszem legjobban válaszolni, de szóljanak, ha nem elégedettek. Az utolsó kérdés, ami az a fékék és ellensúlyokat illeti, Nyilvánvalóan nem tudunk eh, fehér-fekete értékelést végezni, de a munkánk eh, kölcsönhatása nagyon fontos, és ez múlt héten Strasbourgban is elhangzott, a, az, hogy a harmadik bizottság ülésére New Yorkban ellátogatnak, illetve az emberi jogi tanácsülésre tekintettel. Itt egy eh, következetességre, átfogó jellegre kell törekedni, ami az európai politikát illeti több hangon szólunk, de ezeknek a hangoknak egymást kell erősítenie. Én az állásfoglalásban semmi olyasmit nem láttam, ami ennek ellen mondana. Ön is és Lokpiller asszony is a tagságunkra kérdezett rá, hogy azok teljesítenek -e legjobban, akik az emberi jogi tanács tagjai. De hát végül is ez a struktúra alakult ki, ezzel kell dolgoznunk. Minden egyes tagállam nyilván igyekszik az egyes üléseken minden egyéb lehetőséget megragadni pozitívan kell értékelni azt is, hogy a tanácsban lévő tagságunk azt is jelenti, hogy nem csak egy elit országcsoport vagyunk, akik másokat kritizálnak. Meg kell találni az okait, hogy melyik ország miért szavaz úgy, ahogy. Nyilván a szavazás titkos, és az lehetőséget teremt hogy egy olyan rendszert igyekezzünk kialakítani, ami átláthatóbb, és ami maximálisan hangsúlybe, hangsúlyt helyez arra, amiről végül is szavazunk. Itt egyfajta platformra van szükség, ami alapján az elszámoltathatóságot biztosíthatjuk um, with regard to Saudi Arabia. Um, ami a konkrét kérdéseket illeti, például Szaudarábiát, a négyes tétel vagy pont kapcsán, nevezetesen, hogy itt konkrét országok kérdését is felvessük, erre lehetőség van. És 2016-ban egy régió, régió közötti állásfoglalást is el akarunk fogadni a halál büntetéssel kapcsolatosan, itt megvizsgáljuk az egyes országok helyzetét, többek között például Szaudarábiát és más országokat, ahol a 2015-ös évben még alkalmazták a halálbüntetést. A terrorizmussal szembeni fellépés. Itt több platform létezik az ENSZ fórumon belül, a 35. emberi jogi tanács keretében is. Itt különböző megközelítések kerülnek majd napirendre. Az EU célja nyilván, hogy az emberi jogi szempontokat minél erőteljesebben érvényesítsük. Az EU-nak a drónokkal kapcsolatosan nincs egységes álláspontja, úgyhogy amikor ez terítékre kerül, akkor igyekszünk a nemzetközi jogra összpontosítani, az nemzetközi humanitárius jogra a drónok kérdésében. Tehát itt nyitottak vagyunk az eritreai külön megbízott története teljesen megdöbbentő, és igyekszünk mi is minél több helyszínen dolgozó különmegbizottat kikérdezni, de hát nyilván ezek nagyon aggályos hírek, aggasztó hírek. Demes Mekker úr a belga prioritásokról szólt, ezek a parlament és a tanács álláspontját híven tükrözik. Iránnal kapcsolatosan, a szankciók megszűtésével kapcsolatosan ez megteremteti a gazdasági fejlődés lehetőségét. Ez mindenféleképpen fontos a megfelelő ösztönzők megteremtése, ami az egyes kérdéseket, prioritásokat illeti, itt különösen például a halálbüntetés komoly aggályokra ad okot az egyének, emberi jogi aktivisták, jogászok fogvatartása épp úgy. Itt egy lehetőséget látunk azonban a gazdasági fejlődésre, fellendülésre, ami lehetőleg, illetve feltehetőleg idővel az emberi jogok területén is eredményeket fog mutatni. A tanács ülésén külön fogunk foglalkozni Oroszországgal, az ottani emberi jogi helyzettel. Minden egyes alkalommal a bizottságon belül ezt felvetjük, az LGBT-k, helyzetét, a szólásszabadságot, a két oldalú kapcsolatainkban is természetesen ugyanezek a kérdések felvetődnek, amit nemzetközi fórumokon is hangoztatunk. Köszönöm szépen hát úrnak a kérdését is. Ez a felvetett kérdés számunkra is rendkívül fontos, és rendkívül fontos volt az is, amit a kormányközi munkacsoporttal kapcsolatosan említett, az EU talán a legjobb regionális szereplő, megfelelő akciótervekkel rendelkezünk, és a munkatársaink is nemrégiben elkészítettek egy ezzel kapcsolatos dokumentumot. Idén a nem kötelező érvényű irányelvek kötődik évfordulóján is eh, fel tudjuk mérni, értékelni tudjuk eh, az ezen a területen elért eredményeket. uh, which we're working closely on, um, and, and I think this is one of the important. A az ember, emberi jogok és a vállalkozások is egy nagyon fontos összefüggés. De hát ezek azok a kérdések, amelyek minket az elmúlt időkben komolyan foglalkoztattak. És más kollégákat is bekívánunk vonni ebbe, akik egyéb területek szakértői, így például szorosan együttműködünk a kormányközi munkacsoport eh, tagjaival, akik a nem kötelező érvényű irányelvekkel foglalkoznak. Itt eh, az, hogy pusztán a multinacionális cégekre összpontosítsunk, talán nem feltétlenül eh, indokolt. Kisebb vállalatok kihagyása számunkra leszűkítőnek tűnik, de mint ahogy említettem, mi együttműködünk a másik bizottság vagy munkacsoport elnökével. A következő ülés októberben lesz, úgyhogy addig van időnk, addig össze tudjuk hozni a különböző szakértőket, civil szervezeteket, és kialakíthatjuk a következő lépéseket. Igen, remélem, hogy sikerült mindenre válaszolnom. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen. Brian asszony ezt az átfogó és nagyon nyílt, őszinte megnyilvánulást, megközelítést, és reméljük, hogy a jövőben is közösen tudunk felépni ezen erőfeszítésben. Ez most az utolsó napi rendi pontunk ezen az ülésen, de lesz egy együttes ülésünk a biztonsági és Védelmi Albizottsággal, mégpedig az 1 2 es teremben az ülés témája a gyermekek fegyveres konfliktusokban. Úgyhogy kérem, csatlakozzanak hozzánk. Az albizottságunk következő ülésére pedig február 17-én kerül sor.